Dear colleagues, uh, good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok! A napirendet fogadjuk el első pontként. A következő módosítást szeretném bemutatni. A negyedik napirendi pontról van szó, az igazságügyi eredménytámla holnap 10 órakor lesz, és ha nincs kifogások, akkor ebben a módosított formában fogadjuk el a napirendet, ami pedig az elnök közleményet illeti. Sajnos a horvát ír nyelven nincsen ma és holnap tolmácsolás, ami pedig a koordinátorok ajánlásait illeti. Itt február 5-ével kapcsolatban megtaláljuk a jegyzőkönyvet. A Makovai asszonyt kineveztük egyébként előadónak a Schengeni joganyag információs rendszer kapcsán előadónak itt születik egy jelentés, véleményt készítünk Kaszagonak úr, aki a kulturális javak importjával foglalkozó ügyben. Kriszogonosz úr az, aki az előadói szerepet kapja meg. Igen, elfogadták ezek utána koordinátok ajánlását is a május 8-a és november 28 a 2017-es adatok, hogyha nincs kifogásuk, ezeket a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Úgy látom, hogy a asszony egy ügyrendi kérdést kíván felvetni. Parancsolja. Köszönöm, Klód, köszönöm, elnök úr. Mielőtt elkezdjük, röviden kifejezném megrázottságomat, amiatt, hogy öt hónap az a Galícia újságírónőt kivégezték, úgymond, megöltek ismét egy újságírót, Jan Kucsiákat, aki korrupció elleni újságíró volt, kivégzés áldozata volt barátnővel együtt tavaly éjjel Szlovákiában. 27 éves újságíró volt, oknyomozó újságíró, elfogadhatatlan ez. A néppárt azt kéri, hogy egy csenddel emlékezzünk meg azokról az emberekről, akik feláldozták magukat az igazság feltárásáért, és azért, hogy a jogalomiság, a demokrácia és a szólásszabadság az Európai Unió sarokkövei, értékei, ezt fejezzük ki, és azt, hogy nem tűrjük, hogy azt lábbal tiporják. Ma gyászolunk, holnap viszont cselekednünk kell. Köszönöm szépen, Messzola asszony. Azt hiszem, hogy konszenzus alakult ki a kollégák körében ebben, ez a kérdésben. Bezola asszony kérésére egy perces egy percben emlékezünk, egy 27 éves szlovák újságírója, szlovák újságíróról van szó, kérem álljunk fel egy percre. Thank you, colleagues. So, colleagues, we now move to the... Ezzel rátérünk a napi rendünk első tényleges pontjára. Helga Stevens az előadója a témának. Két uh, ajánlásról van szó, az Európa Tanács megelőzésre szóló egyezménynek az Európai Unióban történő megkötése, illetőleg van ennek egy kiegészítő jegyzőkönyve is. Ez egy egyeztetett eljárás, és először is megadnám a szót az előadónak, hogy mutassa be az anyagot, utána pedig az árnyék előadók mondják el a véleményeket, és egy intézményi pontot is felvet a jogi szolgálat. Tehát örülök, hogy megadhatom a szót Helgának, hogy megtartsa a bevezetőjét. Thank you, Mr. Chair, and thanks to my... Köszönöm én önnek, elnök úr, és önnek kollégák. Két jelentést szeretném bemutatni, amelyek tárgya a terülműselni harc. Ez globális harc ezért kell együttműködnünk, meg azokkal a megbízható partnerekkel, akik erre hajlandók. a kollégám, kitárs jelentéstevő az ő szakbizottság részéről, segített abban, hogy jelentős előrelépést könyveljünk el. 2017. március 15-e óta és az Európa Tanács egyezménye és kiegészítő jegyzőkönyve már aláírásra került az Európai Unió részéről 2015. októberében. Rigában. A tanács ezt követően 2017. decemberében azt kérte a parlamenttől, hogy együtt hozzájárulást adjon a két tanácsi döntéshez. Amit fontos hangsúlyozni, hogy a két szöveg együtt, az együttműködés hangsúlyozza az EU-n kívüli partnerekkel, és bünteti jogi aspektusait is hangsúlyozza a vonatkozó egyezménynek. A tanácsi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve pedig több cselekvést is lejelányoz például. Erről is tekintélni meg a terrorista csoportokban való részvételt, terrorista képzésben való részvételt, terrorista szándéka való külföldre utazást, finanszírozását vagy szervezését az ilyen utazásoknak, bűncselekményként határozza meg. Ez pedig egybeesik a terrorizmus elleni irányelv szövegével. Ahogy a magyarázó szövegemben eh, kifejtem, a külföldön harcoló terrorista harcosok megfogása kulcsfontosságú. Ez egy új jelenség, ezzel szemben fel kell lépnünk, meg kell pontosan határoznunk. Ez erősíti majd a biztonsági és terrorista ellenes intézkedéseket az Európai Unió határán kívül is, hogyha belül fel tudunk lépni ellenük. 24 órás nemzeti tagállami kontaktuspontokat kell meghatározni, gyors információcsere szervezésében, és azt is meg kell határoznunk, hogy az Európa Tanács tagjai már létrehoztak egy olyan hálózatot, amelyek tagállami kontaktuscsoportokat működtetnek 2016. szeptemberre óta. Ezen túl a tanács az Európolt határoznám meg az EU részéről a koordinálásra. Én azt javaslom, hogy a parlament járuljon hozzá ezeket a javaslatokhoz. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Helga. Köszönöm szépen, Helga ajánlását hallottuk. Az árnyék elődök közül ki az, aki adott esetben kíván hozzászólni. Thomas úr, Stettina és utána Anna Gomez, Thomas Pidorski. Köszönöm szépen a jelentést. Úgy gondolom a terrorizmus elleni fellépés egy összetett kérdés. Abban bízom, hogy a jövőben eh, jobban ügyelünk arra, hogy ne csak új büntető eh, lépéseket tegyünk, büntetőjogi lépéseket, vagy oktatást vezessünk be, hanem sokkal inkább foglalkozunk a radikalizáció témájával, mint olyannal, és akár még közé is tehetnénk ezen a területen iránymutatásokat, és igenis büntethetővé tehetnénk a kriminalizációra való buzdítást, mert azt látjuk, hogy ezeket a lépéseket a rendőrség nem vette kellően figyelembe az elmúlt években, és azt mondták, hogy ez egyéni megnyilvánulás, szubjektív vélemény, és sokan azt mondták, hogy ez nem elegendő a radikalizálódásra, de globálisan elmondhatjuk, hogy jelentős számban ezek az emberek ténylegesen elmentek tőlünk, Szíriába távoztak, és egy néhány szót hallottunk, és vagy videós üzenetet kaptunk, amit a külföldi harcosok küldtek. Tehát ez egy új dolog, ez a radikalizáció, ezzel fokozottabban szembe kell néznünk. A másik kérdés pedig a terrorizmus finanszírozása. Itt nem csak klasszikus finanszírozásról beszélünk, hanem a kriptovalutákat sem szabad szem elől téveszteni. A a cseh titkos szolgálatok is felhívták már erre a figyelmet, és elmondták nekünk, hogy jobban ügyeljünk erre a konkrét témára. Nem arról van szó, hogy ez egy elszigetelt eset lenne, amikor is a finanszírozást kriptovalutákkal valósították meg, lehet ez bitcoin vagy más nevű ilyen valuta is, és például az utazásokat ebből fizették. Ez egy fontos pont, szerintem ezt érdemes megemlíteni, ezért tettem ezt meg. Egyébként pedig köszönöm szépen az előadóasszonynak az eddig elvégzett munkát. Meggyőződésem egyébként pedig, hogy ez a legjobb válasz mindeddig az EU polgárok elvárásaira, mi szerint határozottan lépjünk fel a terroristákkal szemben. Anna Gomez kapszót az egyensúly kedvéért. Először is Katarina Kinnicsi nevében szólok hozzá, aki árnyék előadó a frakcióm nevében nem tud eljönni a mai napon, és arra kért, hogy a következő levelet olvassam fel. Köszöni szépen Stevens asszonynak a e, jelentést, és elnézést kér, kimenti magát, hogy a mai napon nem tud részt venni az ülésen. Az elmúlt években a terrorizmus fontos szerephez jutott, és egyre inkább határokon átnyúló jelleget öltött ehhez, ez, ha szembe akarunk szállni ezzel, igenis nemzetközi egyismerők is van szükség, ezt komolyan kell venni, és éppen ezért nemzetközi szinten kell felkészülnünk a radikalizációval és a szélsőségesekkel szemben közös megállapodásra van szükség a terrorizmus elleni fellépés, az ilyen bűncselekményekkel szembeni fellépések során jobban figyelembe kell venni a fenyegetést, amit a külföldi terroristák jelentenek. Ennek érdekében az EU válaszadási képességét erősíteni kell. Ennek az egyezménynek az elfogadása egy határozott lépés annak érdekében, hogy a határokon átnyúló együttműködés keretében tudjunk szembeszállni a terrorizmussal. Ez az, amit felolvastam Kinyecsi asszony nevében, most pedig a saját kommentáromat mondanám el. Ide tartozik az, hogy helyes döntés volt, hogy az Európol legyen a fókuszban ebben az összefüggésben, a megerősített együttműködés során és a tagállamok segítségére is számítani kell persze. Ez az együttműködés fontos harmadik felekkel is, tehát az EU kívüli entitásokkal is együtt kell működni, és nem szabad elfelejteni a külügyi szolgálatunk fellépéseit, a külföldi fellépéseket, mert itt fontos a terroristák toborzásának megelőzése is és ne essünk abba a csapdába, hogy mindent terrorizmusnak tekintünk, amit harmadik erők által történik. Itt vannak a totalitárius rezsimek, akik egyszerűen a terrorizmust használják fel arra, hogy bármit megmagyarázzanak. Gondoljunk csak Nelson a Mandélára. Valamikor azt fogták rá, hogy terrorizmus. Ő aztán biztos nem volt terrorista, és ő egy szabadságharcos volt. Ilyen összefüggésben csak azt tudom mondani, hogy nagyon óvatos lennék abban a vonatkozásban, hogy bárkit is, mint hogy a cseh kiadja kerüljön valaki Törökországnak a terrorizmus vágya alapján. E, e, tudjuk ezt. Szali Muszlim úr, aki egy harcos, szíriai harcos, egy vezető, és természet, ő a Daeshhez tartozik, és ő fellépett a daesh szemben, és a daesh szembeni harcban tűnt ki, mert hogyha őre azt fogjuk, hogy terrorizmus az, az erős túlzás, és felháborító dolognak tartom, éppen ezért ezt komolyan kell nünk, hogy a saját megközelítünk és is előtérbe kell helyezni Törökország kapcsán. Nem mondhatjuk, hogy mindenki, akiről azt mondják terrorista, az terrorista is, de itt van Grúzia esete is, hogy Törökország Csabuk urat szerette kiadatni Görögországgal, de gondoljunk Etiópiával, ahogy egy brit-etióp embert elraboltak, és még mindig börtönben van, le, és őre is azt fogják, hogy terrorista. Itt különbséget kell tennünk, ne engedjük, hogy a terrorista rezsim szóval visszaéljenek. Köszönöm, Stettin úr. Thank you for the floor, Mr. Chair. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először engedjék meg, hogy kifejezem köszönetemet Annának. Muszlim urat a kurd aktivistát a rendőrségünk két, egy nap ezelőtt fogta el, nem terülőste ő, hanem kurd harcos, aki az ISIS ellen harcolt. Úgyhogy sajnálatos az, ami történt. És amit teszel a rendőrség és a belügyminisztérium hazámban. Ám most hadd köszönjem meg a jelentős tervezetet. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon nagy előv együttműködésre van szükség a terrorizmus elleni harc erősítésére Európán belül is, meg globális szinten is megadályozandó és kigyomlálandó a terrorizmus minden formáját. Közös felelősségünk az, hogy garantáljuk állampolgáraink biztonságát. Az, hogy a jegyzőkönyvet aláírjuk és részes felek leszünk az EU részéről, erősíti ez együttműködést. Nem csak az információ cserében, amelyre persze szintén szükség van, hanem a prevenció és az áldozatok védelme tekintetében is. Együtt kell a hatékony választ adjunk azokra a fenyegetésekre, amelyek a külföldutazó terrorista harcosok létéből származnak. Az a jegyzőkönyv az egyik eszköz, amelyre szükség van. Az egyezmény és a jegyzőkönyv. Csak egyike, mint mondottam, az eszközöknek, amelyre szükség van. Az elmúlt években az komoly előrelépésről adhat számot a biztonsági unió létrehozásában, ám továbbra is értékelni kell a veszélyekkel, előre gondolkodva, a kockázatokat felmérve, és sikeresen megelőzve azokat. Köszönöm. Én is köszönöm, Stetina úr. Van -e még, aki hozzászólna? Ha nincs. Gyorsan csak, Tomás. Anna, segítenél? E. Szerintem két dolgot összekeversz. A török kormány kérte ezt az őrizetbevételt, és csak e kérése fogták le Csehországban ezt a személyt, de Csehországban senki sem mondta, hogy vissza kiadják Törökországnak az őrizetbe kurdot. Nem beszélhetek persze a cseh kormány és a belügyminiszter nevében, ám szerintem nem lehet kiadni Törökországnak. Hatalmas nyomás gyakorol rá, Sorországra hát Németország, és Dámok és a csehország. De egyetértek abban, a terrorista veszély alapján nem lehet valakit elfogni, csak azért, mert egy demokrácia ellenes rezsimmel szembefordul és harcol lenne. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen ő, visszafogott hozzászólásra reagált. Hatásköri kérdésekkel is foglalkoznunk kell a jogi szolgálat bevonásával. Így megadom nekik a szót, aztán a tanács részéről is lesz hozzászólás. A jogi szolgálati a szó, tehát először. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Parlament jogi szolgálata értékelte a tanács és a bizottság álláspontját azon hatásköröket illetően, amelyek a jegyzőkönyv az egyezmény alárását érintik. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy minket nem kértek fel jogi vélemény kiadására, úgyhogy csak néhány előzetes kommentárral szorítkoznék jelenleg. Az EU területén több olyan intézkedést fogadtak el, amelyek a terrorizmus elleni harcot segítik elő. Egész listájában ezeknek az intézkedéseknek és az Európai Bizottság, a tanács döntésre vonatkozó ajánlásában is szerepelnek ezek, hogy megnevezzek néhányat, a 2017 541-es számú irányelv például terrorizmussal foglalkozó nagyon sok rendelkezést tartalmaz, amely az egyezmény és a jegyzőkönyv tematikán foglalkoznak. Az EUMS vonatkozó cikkében az EU kizárólagos hatáskör kap a nemzetközi egyezmények alárására, hogyha azok közös szabályokat vagy azok hatáját érintik. Ez tehát a kizárólagos hatáskör definíciója az EU tekintetében, és előzetes vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy a listán az egyezmény és a jegyzőkönyv, valamint ezen EU szabályok között hatalmas átfedés van. Ilyen értelemben érvényesülnie kell az EU hatás, kizárólagos hatáskörének az egyezmény alárásakor. Ezt foglalta magában az Európai Bizottság jogi véleménye is. Röviden ennyit szeretnék elmondani, persze a szakbizottság nyilván eh, méreható elemzést végez majd a kérdéssel kapcsolatban, mi szerettünk volna elmondani. A jelentéstevő nem tudom, hogy érzi, de az Európai Bizottság rövid véleményét is hallgassuk meg. Köszönöm, elnök úr. Igen, valóban azt az utasítást kaptam a Célja valóimtól, hogy üdvözöljem a javaslatot, és azt, hogy ennyire fontos, ennyire nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a ház, és azt a feladatot is kaptam, hogy megerősítsem, hogy a bizottság szemében nagyon fontosak ezek az intézményi és jogi kérdések, a parlament jogi szolgálatának hozzászólása után tulajdonképpen nem is mondok semmi mást. Ezek a, az érveink, az érveinket már korábban elmondtuk, elmondtunk mindent, és tehát a bizottság továbbra is ezeket az érveket tartja fenn, és természetesen ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy így a szükséges lépéseket megtegyük. Ez persze a lényegi kérdésekről nem szabad, hogy elterelje a, elterelje a figyelmünket. Az eszközök használatáról van szó, és arról, hogy üdvözöljük a parlament erőfeszítéseit és Helga Stevens előadó asszony elkötelezettségét. Köszönöm szépen. A tanácsnak visszaadom a szót gyors reagálásra. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács hasonló megközelítést követett. Ugyanezt a megközelítést követtük tehát, az aláírásra, tehát az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének, illetve ennek a kiegészítő jegyzőkönyvének az aláírására, és nem változott meg a helyzet az aláírás óta, tehát a megközelítést sem szükséges megváltoztatni. A tanács határozat tervezete ugyan ilyen következetesen jár el, a szövegében következetes tehát, ami az eredeti határozat, az aláírásról szóló eredeti határozatban szerepelt, az szerepel a mostani tanácsi szövegben is. Mónikát látom közben, aki szólni szeretne. Látom, hogy egy picit késve érkezett a vitára, de megadom a szót, van idő. Köszönöm. Elnök úr, csak azt akartam mondani, hogy a tartalmi részek, amelyek szerepelnek a kiegészítő jegyzőkönyvben, illetőleg az egyezmény kibővítésében ebben az anyagban, hát ezt a terrorizmus irányelv kapcsán már teljes mértékben elfogadtuk. Ezek azok a részek, amelyek a toborzással foglalkoznak, hogyha valakit felszólítanak egy terrorista cselekmény elkövetésére, illetőleg kiképzés is szóba kerül, illetve a nyomozati kötelezettség, illetve azok a kérdések, amelyek a terrorizmus propagálását vizsgálnák. Vagyis el kell, hogy mondjam, meglehetősen elmélyülten foglalkoztunk ezzel, vagyis az, ami itt az Európa Tanács keretében történik és elvégződik, az nálunk az irányelvben már szerepel, az in- és ezt teljes mértékben lefedjük az irányelvünkkel is. Köszönöm szépen. Ezt az átteki... Még be van kapcsolva a mikrofonod, Monika. Most pedig Stevens asszony, az előadó kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a kollégáim nevében is. Köszönöm az árnyék előadóknak, az összes kollégának, akik részt vettek ebben a munkában, és a jogi szolgálatnak is, meg minden szervnek, amely közreműködött ezt a vitát az árnyék előadókkal még megbeszéljük, mielőtt szavazunk. Köszönöm szépen, Helga, köszönöm szépen a kollégáknak a vitában való részvételt. Március 7-e addig lehet eljárási módosításokat beterjeszteni, ezt már korábban elmondtam, hogy tartalmiakat nem lehet. Most pedig, kedves kollégák, folytatjuk a 14 es ponttal. Hmm. De az előadó 18 órakor érkezik majd meg a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos témában. Kértük, hogy korábban jöjjön, de úgy tudom nem tud korábban jönni, tehát 7 és 14-es pont közötti tartományról van szó. Itt várnunk kell egy kicsit, sajnos. Tudom, hétfő este van későn, de 7.14-es pont. Tudom, hogy nem tökéletes ez a helyzet a képviselők számára, ha már itt vannak, és hát az összes személyzet, ugye keményen dolgozó képviselőkről és munkatársakról van szó, de nem nincs mit tenni, akiket érdekel tényleg a pszichoaktív anyagok, ugye azok maradjanak. szól a asszony, lenne lehetőség, hogy a néppárt véleményét előre elmondjam? Hogy előzetes vitát tartana, megelőzni a vitát gyakorlatilag a néppárt nevében. Azt hiszem, olyan precedens teremtenénk, amely aggasztó lenne a parlament munkájának jövője szempontjából. Volt egy 15. pont is, ez a szipol, az csak holnap van. 1800, for those of you can't wait. Tehát kérem, a 18 óráig maradjanak. Aki teheti, kvórumra van szükség. We'll check the quorum. Don't all leave at once. Thank you, 1800. A 18 óra. Egy 10 perc. Maita, you're here. Colleagues, the rapporteur is here, so those of you who have been patient enough to wait. Um... Nos, kedves kollégák, nagyra becsüljük a türelmüket. Azt mondtam, hogy várni kell, de megérkezett az előadó. E okay. waiting for the council presidency too. Okay, but, but the rapporteur is here. So, um, colleagues, as the rapporteur, um... Nos, kollégák, az előadó közben elfoglalja a helyét lassan, megvárjuk még odaér. I will introduce the point. So we have point seven... Eddig felvezetem a következő napi rendi pontok együttes vitáját, ugyanis a pszichoaktív anyagokról együtt tárgyaljuk a 7-es, a 8-as, a 9-es, a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as és 14-es pontot. 7 pszichoaktív anyagról vagy van ugyanis szó, a konszolidációs eljárás keretében a parlamentnek kell véleményt készíteni a tanács számára. És persze az ENSZ rendszerben is zajlik egy eljárás, hogy a nemzetközi kábítószer egyezményekbe is, az anyagi jegyzékekbe vegyék fel ezeket a pszichotróp anyagokat. A tanács még nem érkezett meg, a bizottság viszont itt van már, és ez valami. Hát az előadó, a lényeg az, az, hogy az előadó itt legyen, úgyhogy szépen lassan felvezettem a témát, és így majd te el is készült. Megpróbálhatnám az összes pszichoaktív anyagot megnevezni, de ezzel nem fogok kísérletezni. Megköszönöm mindenkinek a türelmét, és Majtének átadom a szót. Már muy, muy brevemente. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Az ECOSOC narkotikumokkal foglalkozó bizottsága összeül majd Bécsben 12-től 16 ig a 61. ülés alkalmával 12 további anyagot fog felvenni a pszichotróp anyagok listájára, a pszichoaktív anyagok listájára, és nyilván a kollégák is tudják, hogy ez egy nagyon szakmai kérdés. A WTO főtitkára december 8-án, tavaly december 8-án fogalmazott meg ajánlást. És az ajánlás szerint ezeknek az új anyagoknak fel kell, hogy kerül, fel kell kerüljenek a listára, fel kell kerülniük a listára, amely az egyezményhez tartozik. És nem sokára szavaznak is majd erről, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hasznos lenne, hogyha az Európai Unió álláspontja egységes lenne, és abban reménykedünk, hogy sikerül az intézmények között következetes álláspontot kialakítani, és ezt a kezdeményezést a parlament és a tanács ragadta magához. Hét új pszichoaktív anyagról van szó. Az alapgondolat az, hogy európai szinten is legyenek ezek ellenőrzés tárgyai határozattervezett javaslat már elkészült a tanács részéről, ezekről a pszichoaktív anyagokról, és a Libes szakbizottságra vár, hogy véleményt nyilvánítson. Természetesen külön jelentés tervezett tárgyát képezi minden egyes pszichoaktív anyag, így kell, hogy eljárjunk. Ez gyakorlatilag eljárás jogi okokból van így és én vállaltam magamra ezt a feladatot minden anyaggal kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy ezt a múltban is tettük, és igyekszünk következetesek lenni, ugyanis fontos lenne, hogy gyorsan fogadjunk el egy álláspontot, módosító indítványok nélkül, amennyiben lehetséges. Én kérném az árnyékelőadók támogatását ehhez, tehát minél zöggenőmentesebben, minél gyorsabban jusson végig ez a csomag a szakbizottságon, és aztán pedig a plenáris ülésen. 98 pszichoaktív anyag volt egyébként, amelyet 2015-ben beazonosítottak, ezt csak tájékoztatásul mondom, tehát láthatják, hogy a pszichoaktív, az újabb, újonnan megjelenő pszichoaktív anyagok száma egyre nő, és folyamatosan figyelni kell a fejleményeket, fel kell ezeket tenni a nemzetközi listákra, mert a közegészségügyi szempontból, szempontokból ez nagyon kiemelkedő jelentőségű elnök. Értem, amit elmondott, és értem, hogy miért kér lehetőleg teljes együttműködést az árnyék előadóktól módosító indítványok nélkül. Nincsen más árnyék előadó. Robertát kérem, hogy a néppárti árnyék előadó nevében legyen szíves szólni. Igen, köszönöm elnök úr, Boris Hortefön nevében fogok szólni, aki most tényfeltáró küldöttség tagja Libanonban, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Először is köszönetét szeretné elmondani az előadóasszonynak a jelentéstervezetért. Most pedig, ami a tanácsi végrehajtó döntéseket illeti, határozatokat illeti, szeretné hangsúlyozni az árnyék előadónk, hogy Eh, ezek hasonlóak egyébként a heroinhoz, és eh, már több száz ember életét oltották ki az Európai Unióban. Az EMCDD véleménye alapján világos ezeknek a pszichoaktív anyagoknak, a mérgező volt az életre, emberi életre veszélyes volt, és az is világos, hogy szervezetbűnözői csoportok játszanak szerepet ezeknek a terjesztésében, tehát teljes mértékben támogatjuk azt, hogy ellenőrző intézkedéseket vezessünk be az Európai Unió teljes területén a tagállamokkal együttműködésben ezen anyagok tekintetében esetében. Ennyi lenne. Köszönöm szépen, kérdezi elnök, van-e még valaki más a többi frakció képviseletében? Ha nincs, úgy látom, ugye tudom, hogy az elnökség is idejött a azért, hogy erről a pontról véleményt tudjon nyilvánítani, és a bizottság is itt van, de elnézést, még látom közben Helga szót kért. Elnézést kérek, Stevens asszony következik az LCR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szíve, szeretném megköszönni a jelentést, a nagy, ki, nagyszerű munkát, amelyet kifejtettek bele a témadossziékban. Teljes mértékben támogatom ezt. Ez nagyon, egyébként nagyon ö, technikai jellegű dosszié, jó, hogyha mielőtt bezárjuk, és a módosítókkal ö, feljavítva úgymond lezárjuk majd annak a vitáját, és elfogadjuk. Köszönöm szépen az elnökség részéről rövid hozzászólás. Jó napot! Köszönöm, elnök úr. Hagy tájékoztassam önt röviden a tanácsban folyó munkákról, amely az EU és tagállamai felkészülését szolgálja a 61. Eh, Bécsi konvencióra a pszichotropikus anyagok szabályozása tárgyában. A horizontális drog munkacsoport januári és februári ülésén foglalkozott a kérdéssel, és március 1-én tartja a harmadik ülését ezen a héten. januári döntésével az Európai Bizottság beterjesztett egy javaslatot egy tanácsi döntésre, amely pozíciót határoz meg az Európai Unió részéről a 61. CND ülésre vonatkozóan, amely be, besorolná ezeket az anyagokat az egységes konvenció alapján, az 61 es konvenció alapján, hogy a 72-es jegyzőkönyv azt módosította, és a pszichotróp anyagokkal foglalkozó konvenció hagyta 1971-ben. A javaslat alapja a WHO ajánlása, illetve az ENSZ főtitkájának 2017-es javaslata, mi alapján 12 új anyagot tesznek fel a listára, az ENSZ egyezménynek megfelelően. A tanács támogatta annak szükségességét, hogy állásfoglalás foglaljunk el az EU részéről a CND-re való felkészülésre. Fontos ez, hisz azok a döntések, amelyek 12 új molekula felvételét jelentik a listára a vonatkozó ENSZ egyezmény alapján, közvetett, közvetlen hatással vannak az EU jogszabályokra. Mindeközben lehetővé teszik az EU tagállamok számára, hogy felszólaljanak Bécsben erőteljes hangon. A horizontális drogmunkacsoport egyezménye, egyességre jutott a javaslat tárgyában, amelyet formálisan a bel- és igazságügyminiszterek tanácsa fog elfogadni március 8 en és 9-én. Kapcsolódóan a hatodik CMD ülésre a horizontális munkacsoport megvitatta egy állásfoglalás tervezett témáját, amelyet el is fogadott, ezt Finnország nyújtotta be, amely EU állásfoglalást hozna létre a CND ülésre vonatkozóan. Célja ennek az, hogy támogassuk a drog elemző laboratóriumra vonatkozó jogszabályt, amelyek a CND döntéseinek végrehajtásában érintettek. a CNG döntésre vonatkozó igény hangsúlyozó, hogy szükség van a laboratóriumok munkájára és azoknak, azok munkának elősegítésére. Ezért az állásfoglalás felhívja a tagállamokat arra, hogy erősítsék meg a tagállami drog elemző laboratóriumi kapacitásaikat, és tegyenek erőfeszítéseket az eredményes laboratóriumi igazságjogi információ cseréjében és a vonatkozó anyagok osztályozásában a különféle tendenciák kutatásában és elemzésében is. Az EMD ülésen márciusban az elnökség az Európai Bizottságban együttesen szervez egy, egy EU ö, bemutató rendezvényt a Darknet ö, témájában. Ez, egy, ez a rendezvény jó alkalom lesz a két a megbeszélések szervezésére és az EU és más tagállamok bevonásával. az, ENSZ, az Egyesült Államok, Oroszország, Brazília és más ENSZ tagállamok, fontos partnerek, ezekkel tudunk eszmét cserélni majd a rendezvény kapcsán. Köszönöm. Mr. Mihik from the... Mihik úr, az Európai Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a részletekben nem kell belemenni, most sok mindent hallottunk. Már két pontot vetnék fel, az első az valóban, mint hallottuk, ezek az anyagok igencsak potensek és igencsak veszélyesek, ezért fontos, hogy gyorsan reagáljunk és ellenőrzésünk alá vonjuk őket. Éppen ezért köszönöm szépen az előadónak és a bizottságnuknak, hogy ilyen gyorsan reagáltak erre a témára. A második pont pedig már hallottunk magyarázatot, hogy miközben mi azt javasoljuk, hogy ezt a hét anyagot európai szinten kezeljük a nemzetközi közösség nevében. Itt az Európai Bizottság azt javasolja, hogy vegyük figyelembe azokat az elemzéseket, amelyek már elkészültek. Itt kockázatelemzésekről, kockázatértékelésekről is szó van. Ezek alapján fogunk javaslatot készíteni, és az Európai Bizottság magyarázza meg, hogy miért nem készít javaslatokat, de mm, azért azt tartsák szem előtt kérem, hogy igenis készítettünk javaslatot, ami a nemzetközi szintet. Eh, eh, szeptemberben készítettünk egy ilyen kockázatelemzést. Nem volt egészen világos valójában, hogy mit szeretnénk európai szinten ellenőrizni. Még a mai napig se tudjuk, hogy mely anyagokról van szó, amelyeket a CNG szekció kezel márciusban, ezért nagyon fontos, hogy tovább dolgozunk ezen az anyagon, és eh, a hét anyagot figyelembe vegyük majd olyan szempontból, hogy nemzetközi terepen mi történik. Köszönöm szépen az előadó kap újra szót, zárszó. Köszönöm szépen valamennyiüknek. Úgy gondolom, hogy valamennyien tisztában vagyunk ezzel, hogy mennyire fontos a gyors lezárása eznek az eljárásnak, hogy ezek az anyagok ténylegesen felkerüljenek az említett listákra. Ezért köszönöm szépen a megértésüket és a gyors hozzájárulást. Köszönöm szépen. A ma délutáni ülésnek ezzel vége, és holnap reggel kezdünk a következő napi rendi ponttal, 9 órakor a CEPOL lesz az első pontunk tájékoztatást kaptam arról, hogy holnap sztrájk lesz. Ezt kérem, tudatosítsák magukban, erre készüljenek fel. Hideg is van még persze nagyon. Önök nem sztrájkolnak, persze, de a, a buszok sztrájkolnak. E, gondolom, az korábban kezdődik. Gondolom, hogy általános sztrájk lesz holnap önököt kérem, hogy ezt tartsák szem előtt. Köszönöm szépen a türelmüket ma délután. Holnap találkozunk.